let's get going on the explanations of vote. Mr. Kalinowski. Kalinowski úr, öné a szó. Dziękuję panie przewodniczący. Postęp nauki generuje rozwój gospodarki. Köszönöm szépen. Az előrelépés a technológia területén a gazdaság fejlődését vonja maga után, tehát ezért jobb megoldásokra kell törekednünk jobb megoldást az emberek számára, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt is, hogy ezenek a kutatásoknak mekkora a költsége, ami nagyon fontos a gazdaságban, az mindenképpen a jólét, az emberi él, jólét kell, hogy legyen. A, éppen ezért az ajánlások, amelyeket elfogadtunk, nagyon fontosak. Én mellette szavaztam, mert jó kompromisszum egyfelől, továbbiakban is lehet folytatni tudományos kutatásokat, másfelől viszont megadályozunk amennyire lehet, hogy az állatok szenvedését, amelyeken ezeket a kísérleteket végzik. Elnök, köszönöm szépen. Szüzéni asszony, öné a szó. Elnézést a nagy zaj miatt. Colleagues, you be uh, quiet as you leave the chamber? Mrs. Cizeli, you have the floor. Tisztelt elnök úr, az európai irányelv az állam, állatkísérletekről 1996-os, és ezt meg kell, felül kellett vizsgálni. Nem örülök annak, hogy az új javaslat értelmében továbbiakban is lehet állatkísérleteket folytatni, és ezzel szenvedést okozni. Ezzel együtt megszavaztam az irányelvet három ok miatt. Először is, mert ez a kísérlet csak abban az esetben lehetséges, hogyha az emberi jólét fontosabb, emberi méltóságról van szó, arról a jogról, hogy megfelelő kezelésben részesülhessenek az emberek. Az új irányelv kevesebb állatot fog felhasználni kísérletezésekre, és az állatkísérletek és az ebben résztvevő állatok is jobb helyzetben lesznek, jólétük biztosítottabb lesz. De remélem, hogy a jövőben ez már nem lesz majd szükséges. Járóra következő hozzászóló egy percben. Ja, vielen Dank. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az állatok védelme egy olyan téma, ami nagyon is érinti az európai embereket. Jegle asszony jelentéstevőnk hosszas tárgyalásos során eh, sikeresen javította most a jelentésével az állatok eh, helyzetét. A cél az, hogy elkerüljük az eh, állatkísérleteket, és a szükséges mértékben csökkentsük a számukat, csak ha nincs más alternatíva, és nagyon szigorú feltételek mellett megengedhetők az állatkísérletek. Ez a kutatás szabadság és az állatvédelem közötti jó kompromisszum. Most először egy egész Európában érvényes magas védelmi szintet sikerült biztosítanunk, minden eh, tagállam az új irányelvet nagyon fontos, hogy eh, határidőn belül átültesse. Köszönöm, Antonio Occi úr egy percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik nekem, hogy ebben az igen érzékeny kérdésben, mint eh, az állatvédelem, az állatkísérletek. Sikerült jó kompromisszumot találni azon követelések között, akik kutatnak, illetve azon követelések között, akik az állatvédelemre hivatkoznak, hiszen védeni kell azokat az állatokat is, amelyeket tudományos célra felhasználnak. Éppen ezért megszavaztam ezt a jelentést, Jegle azt a jelentését. Azzal viszont egyetértek, hogy a tagállamokat kötelezni lehetne arra, hogy az Európai Unió jogát tartsák be, de adott esetben alternatív módszerekről is beszélhetünk, alternatív módszereket is fel kell tudni használni az állatkísérletek helyett, amennyiben ilyen rendelkezésre áll. Megint asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Elizabeth Jeglének a munkájáért, amit az állat kísérletekkel kapcsolatban végzett. Igennel szavaztam, mert úgy gondolom, hogy ez a legpragmatikusabb megoldás egy olyan problémára, amely egy 86-os jogszabályt frissítettünk fel. Azt is elmondanám, hogy ez fontos az állatjólét szempontjából is, de ahhoz is, hogy folytatódhasson a kutatás az Európai Unióban, hiszen kockáztatjuk azt, hogy a kutatókat, a e, kutatást e, a határainkon kívülre szorítjuk ki, hogyha nem lesznek megfelelő jogszabályok. Javítani kell tehát a jogszabályok minőségét, és a e, kísérletekben, a kutatóintézetekben, egyetemen ilyen célra felhasznált állatok eh, számát, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy folytatódhassanak a kutatások, hiszen azt akarjuk, hogy minél többen választanak tudományos pályát, vegyenek részt kutatásokban, innovációban. Védjük tehát az állatokat a lehető eh, legnagyobb eh, mértékben, és fogadjuk el ezt, az áll- ezt a jogszabályt. Köszönöm, megkérünk képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszavaztam az integrált iránymutatásokat, foglalkoztatás politikára vonatkozó iránymutatásokat, de ugyanakkor minden megoldásban benne kell, hogy legyen egy másik dimenzió. Barroso elnök tegnap azt mondta, hogy 4 millió üres állás van és ezeknek a többségében képzett munkaerőre van szükség. Kérem a bizottságot arra, hogy késedelem nélkül készítsen el egy európai eh, szabadálláshely monitorozó rendszert, eh, egyfajta útlevelet, úr szakítja félbe az elnök. Még tulajdonképpen az állatjóléti témánál vagyunk. A foglalkoztatási kérdésről akar majd beszélni, ezt majd akkor tegye meg, ha rátérünk a következő pontra. Róda úr egy percben. Mr. Róda. Róda úr. Elnézést. A tolmácsolásban nem igazán értettem a nevemet. Dániában Ugye megszavaztam az állatvédelemmel kapcsolatos tervezetet, de hát komoly érvek vannak mindkét oldalon ebben az ügyben. Minden esetre azt gondolom, hogy fontosak az állatvédelem jogai, de hát másrészt meg kell érteni azt is, hogy az orvostudományban haladásra van szükség, hiszen kezelni akarjuk a betegségeket. A mi feladatunk tehát az, hogy egyensúlyt találjunk, megfelelően kell kezelni az állatokat, de a kutatóknak lehetőséget kell adni arra, hogy éppen súlyos betegségek esetén megtalálják a megoldást. Jegle asszony jelentése épp ezt az egyensúlyt célozza meg, és sikerült elérni, ezért érdemes volt megszavazni. Egyéb iránt pedig Elvi Síkon mi is úgy gondoljuk, hogy lépni kell. Egy 1986-os törvény az alap. Pirilló úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy nyilatkozatot tenni. második olvasatban ez a rendkívül ellentmondásos szöveg, ami az állatok védelméről szól, megszavaztam ezt, mert úgy tűnt számomra, hogy ez egy viszonylag kiegyensúlyozott szöveg, anélkül, hogy akadályozná a tudományos kutatást. Az állatokon végzett kísérletet csak abban az esetben kell, szabad használni, hogyha semmilyen más kísérletezési lehet, tudományosan elfogadható kísérlet nem lehetséges világos kritériumokat fogalmaz meg arra is, hogy az, államok, az állatokkal hogyan kell bánni, és azt kéri a tagállamoktól, hogy ügyeljenek arra, hogy a kutatási célra felhasznált állatok száma minimálisra csökkenjen úgy gondolom, hogy végül is az Európának fontos a tudományos kutatás. Harkin asszony, gratulálni szeretnék mindazokra, akik részt vettek abban, hogy megszülesen ez a kiegyensúlyozott kompromisszum az állatkísérletekkel kapcsolatban az állat jóléteért küzdők is szerintem ezt elfogadhatják. Kézzelfogható javulás következik be ezzel, és lehetővé teszi az orvosi kutatásoknak a folytatását. Remélhetőleg ezek majd hatékony gyógymódokat is hoznak. A kompromisszum, amit ma elértünk, az fontos abban a szempontból is, hogy harmonizálja az állatkísérlet és szabályozását az Unióban, és szerintem ez nagyon fontos. Végezetül pedig ez egy humánus reagálás a, és a kötelezővé teszi a bizottság számára is, hogy felügyelje az állatkísérleteket folytató intézeteket. Tuckler képviselője a szó. Arvoisa puhemies, minäkin äänestin. Köszönöm szépen, elnök úr én megszavaztam a jegle jelentést, mert úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy megmutassuk, mekkora figyelmet fordítunk erre a témára az Európai Parlamentben. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg egy dologról. Ez egy jó kompromisszum, a tudomány és az állati jólét között, de szükség van még arra, hogy bizonyos mértékben állatkísérleteket folytassunk, mert nincs alternatíva de ezt is jó körülmények között kell végrehajtani, és nagyon fontos, hogy minél kevesebb szenvedést, fájdalmat okozzunk az állatoknak. Ez egy jó, megfelelő irányú lépés előre az irányelvel összefüggésben, ezért remélem, hogy valamennyi tagállamban ezt az irányelvet meg fogják valósítani harmonizált gyakorlattal az állatok jóléte érdekében, és ez ugyanakkor lehetővé teszi a tudomány fejlődését. Zaborszka asszony. Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. asszonynak szeretnék köszönetet mondani Nincs fordítás angolra, mondja az elnök, tulajdonképpen semmilyen nyelvre. Most, kérem folytassa, most lesz fordítás. nemmel szavaztam erre a jelentésre, mert véleményem szerint az irányelben is tükröződnie kell annak a nagy felelősségnek, amit érzünk a minket körülvevő virág iránt. Késznek kell lennünk arra, hogy kevesebb főemlőst használjanak fel az állatkísérletekben, de ez csak akkor, és ezt csak akkor lehessen megtenni, hogyha emberélet veszélyes veszélyeztetése miatt semmilyen más módszer nem áll rendelkezésre. Ugyanolyan szintű védelmet kell itt is biztosítanunk, mint a meg nem született embriónak, és nem szeretnék majmuk bolygóján élni, pedig ilyen benyomásom volt a vitát hallgatva. Aki szóban szeretne szavazat magyarázatot itt megtenni, annak ezt elő, előzőleg írásban kell jeleznie az Kovacki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Támogatom azt a megoldást, amely megszületett, hogy védjük a tudományos célokra felhasznált állatokat. Véleményem szerint egy kiegyensúlyozott megoldás született, összhangban van ez a civilizációnk elvárásaival. Sajnos egy hibát követtem el az első módosításra, Igen, szavaztam, holott az összes módosítóra nemmel akartam szavazni. Köszönöm, hogy ezt elmondta, Peti asszony. Elnök úr, Megszavaztam a szakbizottságban ezt a jelentést, mert meg arról, hogy a jövőben előrelépésre lesz szükségünk ezen a területen. Vannak aggájaim is, különösen egy dolog aggaszt, mégpedig az, hogy az állatok védelme Európában úgy tűnik, hogy folyamatosan romlik az ezzel kapcsolatos helyzet, romlik. Jobb eljárásokra lenne szükség, jobb módszereket kellene alkalmazni az igazi eredményekhez, hogy ne okozzunk szenvedést az állatoknak. A jövőben kell majd ezeket a módszereket, eljárásokat kifejleszteni. Nagyon fontos természetesen, hogy meglegyenek az eredmények az emberi egészség érdekében, de nem szabad szenvedést okozni az állatoknak. Most pedig rátérünk a foglalkoztatás politikai jelentésre. Masz Tella úr kíván először szavazatmagyarázatot adni. Elnök úr, a foglalkoztatási politikával kapcsolatos megbeszéléseket, eszmecseréket a gazdasági válság összefüggésében kell látni, hogyan hat ez ki a munkaerőpiacra éppen az elkövetkező években. Hatékony intézkedésekre van szükség, ez egyértelműen megmutatkozott, és ha szükséges, akkor ö, komolyabb ö, koordinációra van szükség az EU-n belül is. Tisztázni kell azt is, és hangsúlyozni kell, hogy egyértelmű összefüggés van a különböző tagállamok munkaerőpiacai között. Mindenkinek igyekeznie kell, hogy a 20-20-as célokat elérjük, és ennek érdekében keményen kell dolgozni, fenntartható gazdaságba kell beruházni, hiszen fenntartható munkahelyeket akarunk teremteni. A mm, szociális gazdaságot is figyelembe kell venni, egyértelműen koordinálni kell a, a strukturális és kohéziós politikákkal is, hogyha a szociális területen lépünk fel. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a tagállamok és régiók egyen, kiegyensúlyozott módon lépjenek fel. A kohéziós alapokat most tervezik, és szükség van ezekre a pénzügyi eszközökre, hiszen ezek döntő jelentőségek lehetnek ebben az összefüggésben. Macóni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, mert meggyőződésem, hogy mindenképpen pozitív ez a döntés. Ugyanakkor nem vagyok teljes mértékben elégedett mert lehetünk volna bátrabbak is, különösen a fiatalok és a nők piacra jutásával kapcsolatban, valamint a rugalmas biztonság kérdésében, ami sok esetben rossz, alul, gyenge foglalkoztatást eredményez Európában. Ami pozitív, az ugyanakkor az, hogy megpróbáltunk egyszerűsíteni és egyszerűbb szabályokat megfogalmazni az általános szinten, és konkrét célokat is megfogalmaztunk 2020-ra. Az is pozitív, hogy a példákat figyelembe vettük, ami részben az európai strat 2010-es stratégia kudarcát eredményezte. Ugyanakkor van még egy pozitív elem is, az, hogy ebben a dokumentumban vannak alapelemek, amik lehetővé teszik, hogy

We have the pronunciation. Mészáros úr, hát ha rosszul ejtem ki a nevét, azért elnézést kérem, és ön hogy szeretné, hogy hogy ejtsük ki az ön nevét? Hogy ejti ki ön a nevét? Mészáros Lajos. Nem könnyű, de majd megpróbáljuk. Kozlik úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én nevemet ezek nagyon jól kiejtette, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, eh, támogatom ebben a formában, ahogyan a parlament elfogadta a foglalkoztatás politikára vonatkozó iránymutatásokat. A sikeres gazdaságpolitika szempontjából eh, a zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés, az új munkahelyek teremtése, kulcsfontosságúak, és ennek mentén tudjuk felvenni a küzdelmet az éghajlatváltozás ellen. Azt látjuk, a tendenciák azt mutatják, hogy fenntartható munkahelyeket létrehozhatunk sajátos, különleges területeken, így például, ilyen például az árvíz védelem, a csatornarendszerek, az árvíz védelmi rendszerek kialakításának a költsége nyilvánvalóan alacsonyabb, mint az árvíz következményeinek a leküzdésének a költségei. Köszönöm. Ugyiász képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi válságból való kilábalás és a gazdasági fellendülés megindulása ami már megtalálható az Európai Unióban, még akkor is, hogyha tagállamonként más és más a fellendülés mértéke. A foglalkoztatás nagyon fontos a dolgozók számára, és ez ellentmondásban van azzal a programmal, amit elfogadtunk és a 2020-as stratégia fő vonalaival is ütközik. Fontos, hogy ebben a stratégiában, hogy a növekedést kísérje a munkavállalók legnagyobb számának a befogadása is. Tehát ezek azok az orientációk, amik ebben vannak. A hetedik útmutatás, ami azt kéri a tagállamoktól, hogy a munkanélkül, strukturális munkanélküliséget csökkentsék. Tehát erre folyamatosan emlékeztetni kell, a munka az alapja a rendszernek ugyanúgy, mint az olasz rendszernek és Olaszország a munkára épül, és azt is tudni kell, hogy az, a munka az emberi méltóságnak is az alapja. Stukilám asszony következik. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint említettem, én támogatom az integrált útmutatást, ami foglalkozik a, foglalk a munkanélküliség problémájával a tagállamokban. Ugyanakkor minden megoldásnak kell, hogy legyen egy minőségi dimenziója is. Ahogy Barroso úr tegnap rámutatott, 4 millió üres munkahely van jelenleg Európában legtöbb esetben ezek a munkahelyek szakképzett munkaerőt kívánnak. Ezért kérem, hogy a bizottság egy üres munkahely nyomonkövető rendszert is hozzon létre, és hozzanak létre egy európai képzettségi útlevelet, a, a megfelelő képzett munkaerővel ezek feltölthetőek legyenek. Ugyanakkor ahhoz is bátorság kell, hogy drasztikusan lecsökkentsük az administratív akadályokat a kis és közepes vállalatok számára. Jövő Antonio C. képviselő. Báncsolja. Kedves kollégák! Megszavaztam ezt a jelentést, mert egyetértek a jelentés tevő kiinduló pontjával, megközelítésével. Támogatom azt, hogy a bizottság eh, alkalmazzon ilyen integrált iránymutatásokat. Ugyanakkor, hogyha a közös európai célokat akarjuk megvalósítani, és ilyeneket határozzunk meg itt Európában, ez nem szabad, hogy eh, az, ez azt kell, hogy eredményezze, hogy ennek mentén alakítsák ki a tagállamok is a saját politikájukat. Hogyha az Európa 2020-at eredményessé, hatékonyá akarjuk tenni a foglalkoztatáspolitika területén is, akkor tennünk kell a gazdasági egyenlőtlenségek ellen is, hiszen Ilyent találunk a tagállamok és a régiók között is. A struktúrális alapoknak nagy szerepe van. Arkin asszony, Nagyon fontos kérdésekről szól Őri úr kitűnő jelentése. A tanács figyelembe veszi majd az ajánlásokat. Örömmel hallgattam, hogy a belga elnökség a parlament ajánlásait mindig meg akarja szívlelni. Felhívom a tanács figyelmét arra, fontos, hogy valóban vegyék figyelembe Őri úr jelentésében benne lévő nagyon sok valóban kiváló javaslatot. Itt van az irányítás, a governance. Mindenki egyetért, hogy a nyitott koordináció módszere nem volt hatékony a Lisszaboni agendával kapcsolatban. Biztosítanunk kell, hogy a célokat és az alcélokat eh, az EU 2020-as célkitűzéseivel összehasonlítva folyamatosan értékeljük. Azt hiszem, hogy ha ezek az ajánlások megvalósulnak, az segít abban, hogy a regionális különbségek csökkenjenek. És végül határozottan támogatom azt a koncepciót, hogy a e, foglalkoztatás növelésének alapja az ILO ajánlásában megfogalmazott tisztességes munka kell, hogy legyen. Elnök, köszönöm, Szikierszki úr. Stało, że Komisja Europejska przedstawiła wniosek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság e, kérte a 2020-as integrált foglalkoztatás politikai iránymutatások elkészítését, amit ma itt el is fogadtunk az Európai Parlamentben. Ez egy jó lépés, a jó irányba tett lépés jelzi a kötelezettségvállalásunkat, azt, hogy fel akarjuk vállalni a felelősséget a munkaerőpiaci helyzet javításáért koherensek ezek az iránymutatások, és eh, transzparensek, ami nagyon jó dolog és emellett csökkenteni akarjuk a munkanélküliséget, új erőforrásokat akarunk találni, a képzés javítás érdekében szeretnénk növelni a felsőoktatásban résztvevők számát, szeretnénk küzdeni a kirekesztés ellen. Ezek a célok, és ezeket meg is kell valósítani, hiszen ez lehet a garanciája annak, hogy teljesen kihasználjuk a munkaerőpiacban rejlő lehetőségeket jó munkahelyekre van szükség, jó minőségi munkahelyekre van szükség a konjunktúra programok eredményeképpen. Az uniós tagállamok és a régió között még nagyok a különbségek. Remélem, hogy a 2020-as stratégia is nagyon jó eredményeket fog hozni. Hát- Köszönöm szépen, elnök úr. 30 évvel ezelőtt 15 tagállama volt az uniónak, és akkor a gondolták úgy, hogy behozzák a volt KGST országok egy részét, és a 15%-ra emelkedett a GDP. Most ez miért van az? Azért, mert a világ GDP-jét a Kanada és az USA uralta ugyanebben az időszakban. Tulajdonképpen az van, hogy magasabb adókat, szigorúbb szabályozásokat hoztunk létre, különböző bürokráciákat alakítottunk ki. Ennek volt értelme akkor, amikor a fő verseny erről a kontinensről származott, de most, amikor Kínával és Indiával kell versenyeznünk, akkor ez értelmetlen. Az ön és az én választókörületemben is azt várják tőlünk, hogy ettől tekintsünk el, változtassunk ezen. Köszönöm. Kamál úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr kezdjük a pozitív elemeivel ennek a jelentésnek. Szerintem nagyon fontos, hogy valamennyien támogassuk az élethosszig tartó tanulás gondolatát és nincsen külön él 11 éves vagy 18 éves korban, amikor eldöntjük a jövőnket. Fontos a gazdaságban folyó változásokat is figyelembe tudjuk venni. Vannak ágazatok, amelyek egyik napról a másikra eltűnnek, és ezért fontos, hogy az állampolgárok élethosszig tar- tudjanak tanulni nagyon gyakran ebben a házban arról beszélünk, hogy szociális Európát szeretnénk. A szociális Európa gyakran csak elfedi azokat a politikákat, amelyek akadályozzák a munkahelyteremtést, és nagyobb terhet tesznek a kis és közepes vállalatokra, és nehezebbé teszik a ö, munkahelyteremtést. segítsük őket, hagyjuk, hogy prosperitást eredményeznek és létrehozzanak munkahelyeket. Most pedig az iráni emberjogi helyzethez térünk vissza. Ermenia Vacconi az első hozzászóló. Grazie Presidente. Ho chiesto l'anticipazione del voto su questa proposta di risoluzione. Köszönöm szépen. Én azt kértem, hogy erről az állásfoglalásról előbbre hozzuk a szavazást. Én vagyok az aláírók egyike, a három aláíró közül, és mellette szavazok majd, de szeretném, hogyha a parlament többet tenne ebben az ügyben. Nyilván ez egy sürgősségi döntést kíván, de ugyanakkor jogilag kötelező is. Annak érdekében, hogy ennek az asszonynak az életét megmentsük, Szekine Ástiániét, nagyon fontos, hogy meghozzuk ezt a döntést, és nem mondhatjuk mindig csak azt, hogy sajnáljuk, nem mutogathatunk másra, mindig, mindig csak ezt tesszük amikor olyan országokkal foglalkozunk, mint Irán. Én úgy gondolom, hogy ez alkalommal Irán még arrogánsabban viselkedett a nemzetközi közösség felé és az EU tagállamai felé, illetve az intézmények felé. Egész egyszerűen nem veszik figyelembe a kéréseinket. Most romlott a helyzet, mert a múlt év során Irán viselkedése egyre romlott. Olyan eseményeket, sajnálatos eseményeket láttunk, amelyek megsértették a nemzetközi kötelezettségeket, amelyeket az iráni kormány maga vállalt. Komolyabb intézkedésekre, szankciókra van szükségünk, az egyes tagállamoknak el kell kötelezniük magukat, csak úgy, mint az intézményeknek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy folytassuk diplomáciai viszonyokat egy olyan állammal, ami nem hallgat ránk. Köszönöm. El... Köszönöm szépen saját tapasztalatom, amelyet az Európai Parlamentben szereztem, soha nem tapasztaltam, hogy egy állásfoglás mögött ilyen nagy többség állna. Több mint 600-an támogatták, egy ember szavazott ellene. Azt hiszem, hogy erőteljes üzenetet jelez ez a nagy támogatottság. Vila a szó. Kellem a szó. Köszönöm, elnök úr. Én támogattam ezt az állásfoglást természetesen. Azonban Ugye, ez még egy nyilatkozat az illető asszony életének védelme érdekében. Sajnálatos mód azonban több mint 300 nőt köveztek már halára, mióta a jelenlegi klerikális terrorista rezsim egy évvel ezelőtt megerősítést nyert. Nyilvános akasztásokat is szerveznek, kiskorúakat is felakasztanak. Meg kell tennünk mindent Assani asszony életének védelmében, Ám ha még ha sikerrel járunk is, azt látnunk kell, hogy a rendszer alaptermészete nem változik. Éppen ezért arra van szükség, hogy támogassuk minden erővel azokat a bátor irániakat, és több millió iránról beszélünk tavaly óta, akik igyekeznek leváltani a jelenlegi rendszert egy nyílt, nem katonai alapokon álló demokratikus rendszerrel ne féljünk attól, hogy segítsük őket. Thank you. Mrs. McGuinness. Köszönöm, McGuinness asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek az ön szavaival, és Macóni asszonyhoz csatlakozom, teljes mértékben támogatom a munkáját az állásfoglást illetően. Sok itt a munkán Strasbourgban, de egy különösen fontos volt, és sajnos pont arra jutott nagyon kevés időnk. Az iráni nőket hívtuk meg, akik támogatásunkat kértek a kollégáiknak, és ehhez az állásfoglaláshoz. Azonban találkoztam velük, és el is köteleztem magam nagy örömmel, talán meg kell, hogy jegyezzük, hogy sokkal több e-mailt kaptunk az állatjóléttel kapcsolatban, mint ebben a kérdésben, pedig itt egy emberi életről van szó. Csak szerettem volna ezt megjegyezni. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok nő, akit kivégzésre ítéltek megkövezés által, Muhareb elkövetése miatt ítélték el őket. Ezt szó szerint azt jelenti, hogy Istennel harcban állnak. Pedig nem tettek mást, mint az iráni diktatúra ellen felemelték a szavokat, és a változásokat szeretnék, és élni szeretnének a jogaikkal ebben az országban. Tehát támogatom ezeket a nőket. Sajnos nagyon keveset tehetek, de a parlament ma a szavazás során remélem, hogy változtatásokat eszközök. Köszönöm elnök, köszönöm. Muszkárdini asszony. Köszönöm szépen. Ez az állásfoglalás rendkívül fontos, mert első lépést jelent a parlament számára, hogy a parlament a továbbiakban is folytassa azt a harcot, amelynek célja valakinek az életének megmentése. Egy olyan elnyomó rendszerben, amely egyáltalán nem humános. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a bizottságnak és a tanácsnak határozottabban kell javaslatokat fogalmaznia a jövőben, és ebben a házban mindenkinek kőkeménynek kell lennie, azokkal szemben, akik megköveznek embereket, hogy megszégyenítsék őket. Nők és férfiak áldozatai ilyen, ezeknek a barbár kegyetlenkedéseknek. Ez rosszabb, mint az állatok viselkedése. Valási vezetők ezek, akik elítélnek valakit semmiféle lehetőséget nem biztosítva a kegyelemre. Figyelnünk kell az ilyen áldozatokra ezekben a barbár társadalmakban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Takulla úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Magam is e jelentés mellett szavaztam, és őszintén remélem, hogy megmenti ez a lépésünk az érintett nők életét. Bár szkeptikus is vagyok, úgy gondolom, hogy az Iránhoz hasonló totális rendszer nem fogja meghallgatni üzenetünket, nem elég hangos, bármilyen hangosan is szólunk az ő fülük számára. Arra van tehát szükség, hogy még erőteljesebben lépjünk fel az emberi jogsértések ellen, ilyen formája ellen, annál is inkább, mert az ilyen emberi jogsértéseket nek véget kell vetni az emberi jogok megfelelő tiszteletet kell kapjanak, megfelelő súlyjal kell képviselni azokat. Az ilyen, mint a mai jelentés, az ilyen jelentések is jelzik elkötelezettségünket az emberi, jog, emberi jogok és az emberi jogok védői mellett. Biztosítanunk, világosan meg kell fogalmaznunk álláspontunkat. Mr. Kelly. Köszönöm, Kelly úr. Amint ön is rámutatott, gyakorlatilag egy hangú itt a szavazás ma. Ez nagyon jelentőségteljes, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan szavaztak az állásfoglás mellett. Először is, hogy mondjam el, én nem tartozom azok közé, akik uh, ilyesfajta öltözetben tiltakoznának általában, mint ma. De ez a javaslat, hogy valakit azért büntessünk halálbüntetéssel, mert valami jókos dolgot követett el. Ez annyira visszataszító, aránytalan, barbár és visszataszító, hogy valamit tennünk kell, és remélem, hogy az iráni hatóságok most már megértik, hogy ennek véget kell vetni. Politikai nyomás és a köznyomás gyakran diktatúrák végét jelentette sok országban, és remélem, hogy a mi tiltakozásunk véget vet ennek a helyzetnek. Kélem mondta, több mint 300 embert köveztek már halára, ez visszataszító, valamit tennünk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kamal úr. Köszönöm szépen. Ami iránt illeti, mindannyian ugyanúgy gondolkodunk, és ahogy az elnök is mondta, maga az eredmény is azt mutatja, hogy mit gondol mindenki, független attól, hogy hova tartozik politikailag. A két hölgy nem mehetett a bíróságra, és magukat a jogászokat is üldözik, és el kellett hagyniuk az országot. Az egész kormány hátat fordít a demokráciának, nem foglalkozik a választások eredményeivel, megöli azokat, akik a demokráciának nagyobb teret akarnak engedni. Azt is el szeretném mondani, hogy kire kell még gondolnunk, Ibrahim Hamidire, akit homoszexualitással vádoltak, és akit üldöznek emiatt, és ez is megpecsételi ezt az országot. Nagyon remélem, hogy vége lesz ennek hamarosan. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Mint az Emberi Jogok Szakbizottságának alelnöke, tökéletesen támogatom a hallottakat és mivel az úgynevezett iráni igazságszolgáltatást néhány évvel ezelőtt magam is megtapasztaltam személyesen, elmondtam, hogy milyen szörnyűnek tartom a jelenlegi iráni helyzetet, és akárcsak önök, én is remélem, hogy hamarosan véget ér. Remélem, hogy az egyetlen nem szavazat hibás volt, vagy csak egy véletlennek köszönhető az állásfoglalás ellenpara. Köszönöm, elnök úr. A 79-es iráni forradalom egy nap majd egy forduló pontként lesz értékelhető, mint a francia forradalom, nagy francia forradalom, vagy az orosz 18-as forradalom, 17-es forradalom. Azt forradalom igyekezett áthat, átlépni a ország határain, és világszerte forradalmakat indítani. Tekintet nélkül az ország határokra. Az, az ajatollaknak ugyanaz egyetlen fegyveres lépése az amerikai követség ostroma volt. És nem tekintett, nem ö, vette figyelembe a diplomáciai mentességet, a régi szabályokat sütba vágta a fordalom, és ma is így működik. A területi joghatóság ott nevezik figyelembe, terrorista szervezeteket támogatnak világszerte az arab partján, Pezsőből partján, Libanonban, balkáni államokban, civil áldozatokat szednek Londonban, Buenos Airesben, tehát fityet hánynak mindenféle nemzetközi szabályra. Még erőteljesebb álláspontot foglalhatnánk el, szerintem, különösen, hogy a területi joghatóság alapján állunk, és ha a demokráciát vagyunk hivatottak védeni. Nagyon sokan beszéltek őszintén arról, hogy az iráni kormány nem képviseli az ország népét. Úgyhogy ha legközelebb, ha az Európai Unión belül tartunk népszavazást, remélem, hogy mi is a demokrácia legmagasabb mércéjére törünk majd. Köszönöm, lezárom az ülést, három órakor folytatjuk.